hogy ahol most el vannak helyezve, ez 6600 négyzetmétert jelent, és ez nagyon szűk ennek az öt közös projektnek, és éppen ezért szeretne, szeretnének új épületet találni, meg kellene először is hosszabbítani a bérl, mivel nem lehet meghosszabbítani ennek a bérleti szerződését, így már így is négy ember van egy irodában, és egyszerűen ez már nem tartható ez a helyzet. A jövőben az lesz a helyzet, hogy Brüsszelben fognak e, elhelyezésre e, kerülni egy új bérleti szerződésről a Toászondorban. Ez egy jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, 1991-ben épült, jelenleg renoválják, és ebben a tekintetben nagyon fontos megegyezni, hogy jövőbeni azbest kérdés szempontjából, hogy az az épület azbest biztos, nem azbest mentes, és már találtunk olyan vállalkozást, aki ennek a költségét átvállalja. E, az vállalkozás a bérleti szerződés 15 évre szól, 2017. december 31-ig szól, de az még nem világos, hogy ez a közös vállalkozás addig is együtt működnek. Épp hiszen ehhez még szükséges a parlament és a tanács jóváhagyása is éppen ezért annak az erőnye, hogy mindaz öt vállalkozó projekt egy helyen van, ennek szinergia hatása lesz, a biztonsági intézkedések szempontjából is jó, hogyha egy helyen vannak, így adót is spórolhatunk meg, és a munkatársak létszáma is nőni fog 120-ra és 4000 négyzetméter, 4800 méter, négyzetméterre több lesz, több lesz a, a parkolóhely, és négyzetméterenként 175 euró a, a bérleti díj. Ez nem a legolcsóbb, volt ennél rosszabb is, jobb is, fizethetünk volna sok, sokkal kevesebbet is, viszont arra sokkal többet kellett volna költeni. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ez a kiválasztott épület a legészszerűbb megoldásnak tűnik. A berendezési költségek 1,18 millió eurót jelentenek az e ne, méghozzá 225 22,7 millió eurót, és összesség 27 érdeklődő volt, az egyik két egy átlátható eljárás keretében választottuk ki, és a le három, az anyagilag leg három, három legkedvezőbb ajánlatot tették, amire tárgyalási eljárást írtunk ki, nem csak Brüsszelben és szerintem nagyon pozitív dolog, hogy összességében az összköltségből 80 60%-ot a privát, és csak 40 ot viszi az EU. Éppen ezért arra kérem a szakbizottságot, hogy ezt pozitívan búcsúztassuk, vagyis pozitívan álljunk hozzá, elnök. Köszönöm szépen. Most én csak az ügynökségek szempontjából mondom, mert én ezek őkértük is felelőleg. Az anyagokat átolvastam, és azt gondolom, hogy ezzel nem, len, nem kell, hogy valahogy senkinek problémája legyen. Az épületpolitikát csak támogatni tudom. A beszélőnek elment a mikrofonja. Na most, akkor most ezt eldöntöttük, igaz? kérdezi az elnök asszony. Csodálatos. Monika, lehet terjeszteni a jó hírt. És akkor ezzel elérkeztünk a hatos napi rendi ponthoz, aminek kereti, amivel kezdeni fogunk, nevezetesen az előadókkal, és aztán az Európai Befektetési Bank elnöke fogja az álláspontját kifejteni bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Imájló, neked adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm az Európai Beruházási Bank elnökét is, kedves kollégák. Már több alkalommal tárgyaltunk erről a témáról, amit a jelentésemben most előterjesztettem. A mi szakbizottságunknak kell alakítania ez ügyben a Parlament véleményét, nevezetesen az Európai Beruházási Bank mandátumának kiterjesztését. A jelenlegi mandátum 2011. októberéig tart, és eddig le kell zárnunk a munkánkat, és mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ezt mielőbb lezárhassuk, hogy lehetővé tegyük az EIB számára a tevékenységének további folytatását, anélkül, hogy ez bármiféle megszakítással járna. A mandátum megújításához komoly érdekeink fűződnek, eh, a parlament és komolyan érdeklődik. Ez iránt hat szakbizottság készít véleménytervezetet, számos javaslattal, ötlettel, elképzeléssel éltek, az EIB mandátumának meghosszabbításával kapcsolatosan. Én nagyon köszönöm az Európai Bizottság kiváló javaslatát. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy az együttdöntési eljárás keretében meg kell tudnunk állapodni ugyanabban a szövegben a parlament eh, és a bizottság részéről egyaránt. A bizottságtól egy kiváló alapot kaptunk, ahhoz, hogy egy közös véleményt tudjunk végül is kialakítani. Különösen köszönöm az EIB-nek, illetve a Meistat elnök úrnak azt, hogy bármikor rendelkezésünkre állt, és válaszolt a, az általunk felvetett kérdésekre. És ez nagyban hozzájárult a parlament végső véleményének kialakításához is. Az árnyék jelentéstevéket a többi frakcióban ülő képviselőtársaimat is köszönetet, köszönet illeti, illetve a rajtunk kívül ezzel foglalkozó további öt szakbizottság kollégáit is. Nézzük, hogy mi mit javasoltunk az EIB mandátumának meghosszabbítását illetően. Először is Mire törekszünk? Szeretnénk a koherenciát fokozni az EIB tevékenysége és az EU szakpolitikák között. Az előterjesztett javaslatok sokkal jobb koordinációt és együttműködést tesznek lehetővé az EIB és a többi európai intézmény között, horizontális célokat is ideértve, ami az egyes régiókra vagy tagállamokra vonatkozik, amihez képest az EIB egy komplementerebb szerepet játszhat. Második, másodszorban két milliárd eurós további garancia felszabadítására tettünk javaslatot, ami jelenleg tartalékban van, és arra kérnénk az EIB-től, hogy ezt a forrást a klímaváltozást annak hatását csökkentő projektekre használja fel. Ne von, nem elvonva a forrásokat az egyéb projektektől. Az EU szakpolitikájának egyik leghangsúlyosabb területe, ugyanis a klímaváltozás hatásainak csökkentése. Komoly viták folynak azzal kapcsolatosan, hogy az EU milyen kötelezettségeket vállal az ENSZ milleniumi, milleniumi célkitűzéseivel kapcsolatosan, elsősorban a fejlődő világban. A vitának több iránya bontakozott ki. Összefoglalásképpen azt kell elmondanom, hogy nem javasolhatjuk, és nem is tudjuk javasolni, hogy módosuljon az EIB profilja. Ez mindenféleképpen beruházási bankként kell, hogy folytassa tevékenységét sikeresen, mint ahogy ezt eddig is tette. Miután a legtöbb projekt, amiben az EIB részt vesz, komoly fejlesztési hatást eredményeztek. Meg kell vizsgálnunk az EIB hatását, fejlesztési hatását a fejlődő világban is. Nagyon fontos lesz tehát kiértékelni, hogy milyen előnyökkel jár, milyen hatással jár az EIB tevékenysége gyakorlatilag az EU képviseletében a fejlődő országokban. Konkrétan azt javasoljuk, hogy egy due diligence vizsgálatot végezzen a bank a projekteket megelőzően, különös tekintettel a fejlesztési hatásokat illetően. Ezen kívül olyan beszámolási rendszert szeretnénk látni, amiben szintén megjelenik, hogy a kedvezményezett országokban milyen hatással járt a bank tevékenysége a fejlesztés szem, fejlesztések szempontjából. Ezen kívül javasoljuk a létszám bővítését, illetve különböző koncesziós források rendelkezésre bocsátását, támogatásokat a kevésbé fejlett országokban, amelyek a saját kockázatú forrásokat egészítenék ki a bank esetében. Ezen kívül Formálisan egy jobb koordinációt javasolunk az EIB és a többi pénzintézet között. legyenek azok nemzetközi szervezetek, a Világbank, vagy egyéb nemzetközi segélyszervezetek. Vannak már jó példák az ilyen típusú együttműködésre. Ezen kívül a hitelek és a támogatások ötvözésére is te, javaslatot tettünk. Ezzel kapcsolatosan már vannak jó tapasztalataink például Afrikában, ahol is együttműködtünk más pénzintézetekkel is. Javasoljuk ennek a gyakorlatnak a folytatását, és egy munkacsoportot is létre kívánunk hozni e tekintetben. Szeretnék mindenkit figyelmeztetni arra, hogy a, az egyik központi téma a tanácssal folytatandó tárgyalások során a plafonok kérdése lesz. Jelenleg 26,8 milliárd eurós ez a plafon, különböző régiókra irányoztunk elő összegeket. Az EIB tevékenységét fokozta egyes régiókban, és újabb országokat is jogosultként, jogosult kedvezményezetként felvettünk. Ez azt jelenti tehát, hogy ha a bank meg akarja őrizni jelenlegi tevékenységi bázisát, akkor további forrásokra van szüksége. Mi a plafonok arányos megemelését javasoljuk, ennek a költségvetési kihatása két év múlva körülbelül 9%-a lesz a javasolt növekedésnek. Nevezetesen ez azt jelenti, hogy új pénzekkel kell feltölteni a garancialapot. Ennek a kihatása igen komoly lesz, akár 15-szörös Úgyhogy ez mindenféleképpen jó helyen fialtatott pénz lesz. Ami az EU fejlesztés finanszírozását illeti, 2013-ig fogalmaztunk meg javaslatokat, amikor is, amit követően hasonló eljárások kezdnének meg. A bölcsek tanácsa Kamduszi úr vezetésével foglalkozott illetve javasolta, különböző megoldásokra tett javaslatot, hogy hogyan lehetne az ilyen forrásokat fokozni. Például azáltal, hogy egyfajta leány intézménye létrejönne az EIB-nek, Jelenleg még folynak a viták, a megbeszélések ezen a területen, de minden esetre nagyon fontos, hogy az összes érintett fél megvitassa, hogy akár EU-s, akár nemzeti forrásokból, akár EIB-s forrásokból hogyan járulhatnak jobban hozzá a fejlesztéshez. És 2000 13-at követően fogjuk majd erre visszatérni. Ezen kívül van még egy kérdés, ami a parlament előtt van, az átláthatóság kérdése. Több információra, mégpedig nyilvános információra van szükség, strukturáltabb információra a bank tevékenységéről, sokkal inkább középpontba kell állítani az EIB projektjeinek hatás vizsgálatát, tehát ezek a szempontok is megjelennek a jelentés különböző részeiben, cikkeiben. Nagyon érdekes javaslatokat kaptunk, többek között például az EIB tevékenység teljes körű átfésülé, illetve átgombolására, ami talán egy kicsikét túlzott, nem kívánunk kívánjuk felvállalni annak az ódiumát, hogy túlságosan nagyszabású vállalkoz, változtatásokat foganatosítunk a bank működésében. Ezzel tulajdonképpen le is zárnám a határidő november 4-e, amíg várjuk a módosítókat. Ha a kollégáim nem ellenzik, akkor én javasolnám a határidő előrehozását annak érdekében, hogy a szakbizottság már november végén szavazhasson a jelentésről, és ezt azért kérem, mert már folytattunk számos megbeszélést a többi szakbizottsági kollégákkal, az árnyék jelentéstevőkkel is. Tehát ha nincsenek kifogások a képviselőtársak részéről, akkor október 28-ára kéne előrehozni a határidőt. Ugyanis akkor így kényelmesen elérhetjük azt, hogy november végén szavazhatunk. Köszönöm szépen. Mielőtt a további megbeszélést folytatnánk, ez utóbbi megjegyzéssel kapcsolatosan, hogyha október 28-án, nevezetesen jövő csütörtökön lenne, feltételezem 12 óra a határidő, akkor a fordításokra is jutna idő, és akkor novemberben már szavazhatnánk a bizottságban. Ha nincsenek kifogások, van. Lehetne esetleg inkább 29-e, és akkor ezzel gyakorlatilag nem változna nagyon az ütemterv. 29, ez nagy segítség lenne. Igen, azt hiszem, hogy erre is mód van. Tehát az új határidő október 29 12 óra a módosító indítványok benyújtására. Tehát jövő péntek 12 óra. Most viszont minden kollégát arra kérek, ahogy Ivajló Kalfin elmondta, hogy itt most egy szőnyeg jeleggel, mert még van egy óránk, a néppárt. Kérem, ha itt az EIB elnöke szól önökhöz, akkor... Ah, man hört es förmlich, dass das aufgehört hat. So, jetzt haben Sie das... Jó, kérem, akkor hallgassuk meg az elnök urat. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony. nagyon köszönöm, hogy gondoskodik a nyugodt hangulatú vitáról, és először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Rengeteg kérdés van, ami szerintem jó jel, a tekintetben, hogy felülvizsgálják az EIB külső mandátumát. Néhány dologra szeretnék reflektálni, amit a jelentéstevő felvetett. Az első pontot Kálfin úr emelte ki, vagyis javítani kell a koherenciát az Európai Beruházási Bank és az Európai Unió politikája között. Szerintem ez alapvető kérdés. A szakértők, külső szakértők értékelést végeztek, és megerősítették, hogy egészében véve a vei működése összhangban van az EU politikájával, de még van mód arra, hogy ezt a szinergiát javítsuk. És a bizottság tett javaslatokat, ezeket támogatjuk, mi pedig arra vonatkozóan, hogy rendszeresen közös útmutatókat, irányvonalakat fogadjunk el a bizottság és a bank műveleteit illetően, melyek az EU-n kívülre irányoznak. Úgyhogy önöknek teljes mértékben igazuk van. A külföldi utaimon sokszor azt látom, hogy az Európai Unió fellépése, ami objektíve a legfontosabb, hogyha összeadjuk az európai intézmények és a tagállamok fellépéseit, akkor mi a világban messze a legjelentősebb adományozók vagyunk, viszont ami a láthatóságot és a hatékonyságot illeti, veszítünk, mert nincs elég koordináció a különböző érdekelt felett között. Úgyhogy ami a jobb koherenciát illeti, mi ezt mindenképpen támogatjuk. A második pont, amit önök említettek, az az, hogy a tartalékokat, amelyeket a 2006. decemberi határozat alapján tettünk félre, ezt a klímaváltozás elleni harcra fordítsuk, és a bank mindenképpen támogatja ezt a határozatot, hiszen ez prioritás. A két milliárd egészét talán nem egyetlen régiójában a világnak kellene felhasználni, meg kell találni az egyensúlyt, de nagyon örülnék, hogyha a parlament és a tanács ezt a javaslatot, ezt a bizottsági javaslatot el tudná fogadni. Harmadik kérdés, amit az önök előadója felvetett el kell ismerni, hogy ez kényesebb kérdés. Mégpedig az Európai Beruházási Bank hozzájárulással a milleniumi célokhoz. Nevezetesen ez az elsődleges cél, vagyis a szegénységnek a csökkentése. Hallottam, hogy az önök előadója azt javasolta, hogy nem kell megváltoztatni a bank profilját, és nem is kell igazi fejlesztési banká átalakítani. Hogyha ezt javasolták volna, akkor biztos, hogy a tanács többsége ezt ellenezni, ez világos. Ennek ellenére az önök előadója azt javasolja, hogy a banknak jobban oda kellene figyelni a fejlesztési műveleteknek a fejlődésetet hatására. A gazdasági növekedésnek pozitív hatása lesz a szegénységre, de azt el kell ismerni, hogy ez közvetett kapcsolat. Nem vagyunk felfegyverkezve arra, hogy finanszírozzunk olyan műveleteket, amelyek közvetlen célja a szegénység elleni harc, az oktatás és az egészségügy terén. Erre nem vagyunk rendezkedve vagy felszerelve, mert ezt kedvezményes kamatlábon kell finanszírozni, és ezt nem javasolhatjuk, mert a statútumunk, az alapszabályunk ezt ellenzi, és hogy saját magunkat finanszírozzuk. A fejlődésre tett hatást formálisabban és szisztematikusabban kellene elemezni minden unión kívüli műveletünk esetén, és én, ha jól értettem, önök azt szeretnék, hogyha ilyen irányban haladnánk. Ennek két feltétele van egyébként ezt a, az előadó is említette először is. El kell ismerni, hogy plusz személyzetet vegyünk fel az EU-n kívüli műveleteinkre, és én ezt világosan el tudom mondani, hogy ami a mi igazgatótanácsunkat illeti, 27 tagállam képviselőből áll, az EU-n belüli műveletek esetén nincs gondom, amikor föl akarok venni plusz személyzetet, de hogyha az EU-n kívüli műveletekről van szó, és föl akarok még venni személyzetet, akkor mindenképpen ellenállásba ütközöm, hiszen egyes tagállamoknak megvannak a saját fejlesztési hivatalai, és nem akarják, hogy az Európai Beruházási Bank ilyen irányban fejlődjön tovább. Hogy azt mondhatom, igen, előadó úr, az irányvonalal egyetértek, amit javasol, de ahhoz, hogy mi plusz személyzetet vegyünk fel, és még tovább menjünk a hatásvizsgálatban, és biztosítsuk a műveletek pontosabb nyomon követel, követését, és egyébként a második feltétet illetően a koncesziós alapokhoz kellene jobban hozzáférnünk, hiszen a legszegényebb országokban való műveletek esetén mindenképpen a piaci kamatok alatti kamaton kell kölcsönt nyújtanunk, és erről mi magunk nem dönthetünk, vagyis hogy a kamatlábat csökkentjük, és hogyha külső forrásból való intervencióról van szó, például a közösen irányított alapokból, vagy más EU alapból, akkor mindenképpen oda kell figyelni a fejlődési vagy fejlesztési hatásra, ahhoz, hogy jobban ki tudjuk használni ezeket a koncesziós alapokat. Negyedik pont, amit ön említett, előadó úr, szükség van arra, hogy javítsuk a koordinációt más nemzetközi pénzintézetekkel. Ezzel én teljes mértékben egyetértek, és a, a többoldalú fejlesztési bankok ülésein, egyébként ezeken mi a múltban nem elnököltünk, de ezeken az üléseken én mindig elmondom, hogy szisztematikusabban meg kell szervezni az együttműködést a nemzetközi pénzintézetek között. Egyrészt azért, hogy ne legyen átfedés, ne végezzük el mindannyian a tervek elemzését. Jobb, hogyha egy vezető, a projektben vezető intézmény munkájára hagyatkozunk, ez a Mutual Reliance, és eh, így a költségeket is csökkenthetjük, de a kölcsönt felvevők számára is eh, a költségeket csökkentjük, hiszen ugyanazon témákról is lehet szó, csak másképpen terjesztik elő ugyanazokat a témákat, úgyhogy a kölcsönt igénybevevők számára sokkal jobb, hogyha csak egy elemzés lesz, amit csak egy intézmény végez el, és a többiek pedig referenciaként elfogadják. Szisztematikusabb együttműködés kell a többi pénzintézettel, ezt csak támogatni tudom. Labor elnökkel egy szándéknyilatkozatot írtunk alá, aminek ugyanez az értelme. Ötödik megjegyzés, a blending, a kölcsön és a szubvenció kombinálása. Az előbb szóltam arról, hogy a lehetővé kell tenni a bank számára, hogy a koncesziós alapokhoz jobban hozzáférjen. Most van egy megfelelő alapunk az afrikai infrastruktúra számára, közösen irányított alap, és ezt kombináljuk az EIB kölcsöneivet és a szubvenciókat. Egyrészt európai hozzájárulásról van itt szó, másrészt pedig a tagállamok önkéntes hozzájárulásáról. Ami pedig ezt a, az afrikai alapot illeti, ebbe bevonunk más pénzintézeteket is, és igazi finanszírozást szervezünk meg afrikai projektek számára. Ez a modell érdekes, és ezt más régiókban is ki lehetne próbálni. Úgyhogy innen származik a blending, vagyis kombinálás ötlete az Európai Beruházási Bank és más forrásokból származó szubvenciók kombinálása. Hatodik megjegyzése a plafonokra vonatkozott az előadó úrnak. A tagállamok azt kérték tőlünk, amikor kirobbant a válság, hogy gyorsítsuk fel a kölcsöneinket, nem csak az EU-n belül, hanem kívül is. Felhasználtuk mégpedig gyorsabban a meglévő tartalékokat, és ennek az a következménye, hogy most az összeget egyes esetekben limitáltuk, sőt, főként abban az esetben, amely a az előcsatlakozási stádiumban lévő országokra vonatkozik, vagy potenciális jelöltekre, ez a nyugati Balkára vonatkozik, és itt találnunk kell valamilyen megoldást, mert akkor különben azt kell mondjunk ezeknek az országoknak, amelyek a legközelebb állnak az EU-hoz, és már az csatlakozáshoz vezető úton vannak, hogy most hirtelen le kell állítanunk ezen országokban a műveleteket. Ez viszont nem lehetséges, úgyhogy kell egy megoldás. Egyébként a módosításokban szerepel az a javaslat, hogy amikor új országokban kezdünk működni, öt országot említettek meg a következő évekre nézve, akkor a minimum az, hogy proporcionálisan emeljük a plafont, a műveleteket illetően, amelyek ezekbe az országokba irányulnak. Ön egyébként említette a következő költségvetési tervet, ami 2014-ben indul, úgyhogy a vita hamar el fog kezdődni, mert ez lesz az alkalom arra, hogy átnézzük a pénzügyi támogatás architektúráját, a, itt az EU-n nevében nyújtott támogatásról van szó, viszont ez nem mehet messzebb, mint amit a szakértői csoport javasol. Ennek Michel Camdessu az elnöke, és reméljük, hogy a következő pénzügyi költségvetési tervet illető vitát illetően a Camdessu csoporttal együtt tudunk működni, és kicseréljük a javaslatokat. Köszönöm. Nagyszerű, köszönöm. Úgy, úgy látom, hogy nagy az egyetértés. Most kérdezem a teremben, hogy kére valaki szót akármelyik felszólalással kapcsolatban. Nem? De mégiscsak. jelen. Igen, e, van egy kérdésem. Ha jól értettem a két felszólalót, néhány uh, tagállam vonatkodik attól, hogy meg, kiterjesszük, meghosszabbítsuk a, az EBB külső mandátumát. Ez, ez gyári hiba, vagy pedig vagy pedig konkrét oka van, nevezetesen, hogy jobban szeretnék azt látni, hogy az EBB szerepe növeks, növekszik, tehát hogy ez praktikus, gazdasági pénzbe mérhető oka van, vagy pedig el, elvi e, vonakodás. Elnök, köszönöm szépen. Helga a következő. Köszönöm szépen ezeket a beszámolókat, és köszönöm az előadónak is, amit hallottunk. Támogatjuk a véleményét úgy általánosságban. De szeretnék a következőket hozzátenni és olvasni fogom. Az EIB EU garancia alapból történő figye, finanszírozása olyan országokban történő tevékenységeket finanszíroz, nem csak a preambulumban meghatározott módon történik. A, fenntart, a globális természeti erőforrások finanszírozása úgy, ahogy azt a 21-es cikk említi a szerződésben. És szerintem remélem, hogy itt nagyobb hatás lehet elérni a, a fenntarthatóság irányába a környezet védelem terén, és szeretném, hogyha ez jobban megjelenne a szövegben. Aztán a második, az az ország, amely bizonyos projekteket finanszíroznak, ezt meg kell erősíteni a konkrét ország, a fogadországnak a szerepét. A kizárás, kizáró ok nem lehet környezeti. Ebben a kontextusban a, a hatásvédelmi tanulmányokat kell végezni azelőtt, mielőtt ezeket a támogatásokat jóvá hagyják. És akkor ezt a másik kettő, ezt a két pontot írásban is eljutatom, de a mi zöld szempontunkból eh, mi nagyon támogatjuk ezt a véleményt, de szeretnénk bizonyos szempontokat jobban kidomborítani, eh, és itt lehet, hogy esetleg valamiféle kompromisszummal tudnánk jutni. Köszönöm szépen. Igen, Karl? Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak néhány rövid megjegyzés. Először is hadd köszönjem meg az előadónak a munkáját, hiszen nagyon komoly volt, és minél többet beszélünk róla, eh, annál jobban látszik, hogy milyen eh, komolyan beásta magát a témába. Ugyanakkor, amikor az ember nagyon beleássa magát valamibe, akkor fennáll az a veszély, hogy eh, hogy szétforgácsolódik, hiszen minél annál több véleménnyel találkozik. De feltéve, hogy a kollégák az EBB-nél elégedettek, akkor mi is. Azt gondolom, hogy elégedettek vagyunk az előadónak, jelentéstevőnek a hozzáállásával. Múlt héten módosító formájában már tudattuk ezzel kapcsolatban a véleményünket hogyan lehet felhasználni az EBB-t eh, a más eh, célokra eszközként, például a 2020-as eh, stratégiára, vagy a balti stratégiára, ugye aztán lesz a Duna stratégia, tehát olyan, olyan projektek, amelyek széleskörű támogatást élveznek a parlamentben. Aztán csak tényleg röviden, nagyon is támogatjuk a az előadó véleményét, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó végeredmény lesz. Na, Barbaráé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szegénység elleni küzdelemre szeretnék visszatérni. Ahogy erre már korábban is utaltak, nagyon fontos, hogy megváltoztassuk a működési modellt vagyis több for, ö, személyi forrásra és anyagi forrásra van szükségünk. E, ebben a ö, gazdasági válságban minden ö, tagállam takarékoskodik, így a, az EBB is, tehát nem álmodhatunk, hogy nem álmodozhatunk túl nagy dolgokról. De az EBB-nek képesnek kell lennie arra, hogy a megfelelő hatást érje el az egyszerű emberek irányában. És javítsa a szociális körülményeiket. Ez nagyobb, tágabb dimenzióba helyezné a, az EBB munkáját. Köszönöm szépen. És akkor most elnök úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon. Jó, jó, föl. Köszönöm, asszonyom. Az első kérdése, milyen ellenállást érzünk néhány tagállam részéről arra vonatkozóan, hogy a CIB, vagyis az EBB tevékenységét kiterjeszték az EU-n túra is, sőt, egy igazi fejlesztési banká alakítsák át a bankot. Két fő oka van ennek. Először is egyébként ezt néhány tagállam világosan el is mondta, attól félnek, hogyha a bank túlságosan kiterjeszti műveleteit az EU-n kívülre, akkor ez az EU-n belüli műveleteinek kárára lehet. Néhány tagállam úgy érzi, hogy még mindig nagy szükség van a bankra az EU-n belül, főként az EU 2020-as stratégiája miatt. Erről már szóltam. néhány fontos stratégiára, mint a Baltik tenger stratégia, a Duna stratégia, ezek mind fontosak, tehát ezek szempontjából, hogyha a bank túlságosan kiterjeszti tevékenységét az EU-n kívülre, akkor ez károsíthatja az EU-n belüli műveleteket. A másik pedig néhány tagállam azért állt ellen, ezt egyébként mondtam, mert néhány tagállamnak saját erős nemzeti fejlesztési ügynöksége van, és nem akarnak itt idézőjelben versenyt egy EU intézménnyel. Úgyhogy túl sok oka van annak, hogy miért nincs széles konszenzus a részvényeseink az eu belüli műveletek esetén valóban egybehangzó véleményt vallanak. Van arra vonatkozó vélemény, hogy néhány preambulum bekezdés bekerüljön a szöveg rendelkező részébe, de ezzel még el lehet gondolkodni. És az ön utolsó kérdése, asszonyom, fontosabb szociális szerepet játszana az Európai Beruházási Bank. Igen, de ezt lehetővé kell tenni a mi eszközeinkkel, melyek azt jelentik, hogy kölcsönt nyújtunk piaci kamat mellett. Ilyen eszközzel nehéz finanszírozni azokat a fellépéseket, melyeknek fontos szociális hatásuk vannak, például egészségügy, oktatás terén a néhány kivétellel, néhány kórházt azért finanszíroztuk, de általában nehéz az ilyen típusú fellépéseket finanszírozni, mégpedig olyan kölcsönnel, amelyeknek ára van, és piaci kamattal kell ezeket a kölcsönöket visszafizetni. Talán más eszközökkel ezeket jobban lehetne finanszírozni, mint az EBB kölcsöneivel. Van még öt percünk. Kérem. Két kérdésem lenne. Az első az 55-ös módosítóval kapcsolatos. Miért eh, nő egy milliárdra az alap? Összefügg-e az, tehát ez az egyes melléklet 55-ös módosítása, ez összefügg a második melléklettel, vagy pusztán a tevékenységekkel? másodsorban milyen tartalékszintet javasolnak a kockázatos hitelek kapcsán ma százalékban kifejezve. Tehát a hitelek a rossz vagy kétes kockázatos, rossz minőségű hitelek fedezetéül szolgáló tartalékolási szint. Kíván-e válaszolni? A második kérdésre vonatkozóan mi a szokásos banki szabályokat alkalmazzuk, a bázeli követelményeket, tehát a tőkénk egy részét így kell elkülöníteni. Nyilvánvalóan a kockázatos hitelek nagyobb tartalékolást igényelnek, ezért most folytatunk megbeszéléseket a bizottsággal ma délelőtt is többek között, az EU 2020-as stratégia kapcsán új pénzügyi finanszírozási eszközöket kell találni, amelynek sokszorosító hatása lehet, és egyidejűleg csökkenhetne az EIB tőke követelménye, hiszen a kockázatokat figyelembe kell vennünk. A kétes vagy rossz minőségű hitelek az összes hitelállomány 0,4%-át teszik ki, tehát különösebb aggodalomra nincsen okunk. Rendben, akkor zárszó kép megadom a szót a jelentéstevőnek. Elnök asszony, nagyon rövide leszek, és néhány szóban válaszolnék. A frakciónkban megvitattuk ezt a kérdést, és ez a, a banknak a tevékenysége 10%-ot képvisel. Tehát nem hiszem, hogyha, mint a külső tevékenysége, tehát hogyha ezt némileg, vagy megújítjuk, akkor ez különösebben nem sodorja veszélybe az EU-n belüli tevékenységét. Tehát ez nem tekinthető komoly érvnek nyilvánvalóan a külső tevékenységekkel kapcsolatosan felmerül a költségvetési kérdés. Ez egyes tagállamok számára kényes kérdés. És ezzel rá is térnek az utolsó kérdésre. Menstad úr említette, hogy a bank hitelállományában a kockázatos hitelek milyen alacsony arányt képviselnek. Viszont amikor erről az anyagról beszélünk, itt olyan garanciákról van szó, amelyeket az EU a bankon, a bank Európán kívüli tevékenységéhez nyújt. Mégpedig azért, hogy egyrészt saját kockázatra tevékenykedik, másrészt nagyon erőteljes a követelmény arra, hogy áminősítésű bankként megőrizze a státuszát. Ha saját kockázatra tevékenykedne az EU garancia nélkül, akkor ez nem biztos, hogy megvalósulna. Itt egy garancia alapot hoztunk létre, amit a bank kezel, és ez a teljes garancia állomány 9%-át teszi ki. 65%-át fedezi a bank tevékenységének, úgyhogy ha megnézzük a rendelkezésre álló pénzforrást, ez óriási hatást vált ki a hitelezés tekintetében az EU-n kívül. Helga Trüppel említette a konzultáció kérdését. Erről mi igen sokszor vitatkoztunk már. Mestet elnök úr nem említette, de a bank rendelkezik hitel propagátorokkal, ha úgy tetszik, az EU-n kívül, legyen az állami vagy magán szervezet. Tehát ezek a partnerek kezelik tulajdonképpen a hitelezést, vagy, vagy lehet, teszik lehetővé a hiteleket. Úgyhogy a helyi partnerektől elvárás a konzultáció. Számos egyéb részlet egyébként az interneten is hozzáférhető. Äh, Köszönöm szépen, mindenkinek szeretném a figyelmét felhívni arra, ha esetleg nem értette pontosan, a módos indítványok határideje október 29-e 12 óra. Rendben. Folytassuk a következő napi de természetesen elnézést, szeretnék köszönetet mondani. És úgy gondolom, hogy még gyakran fogunk találkozni a 2020-as stratégiával. Nagyon örülök, hogy megjött, mert így akkor nem kell ismét átérünk egy másik jelentéslevőre, de akkor mind a kettőt együtt tudjuk kezelni az ötös és a hetes napirendi pontot, ugyanis itt a szolidaritási alap igénybevételéről van szó. Ezek közvetlenül összefüggnek, Viszont először megadom a lehetőséget, hogy Bőge kolléga levegőhöz jusson, és eh, László akkor először Reimerrével kezdjünk, vagy eh, az önével, ugyanis a kettő közvetlenül kapcsolódik egymáshoz, ez a te feladatod az övé. után következzen de esetleg, eh, ha javasolsz más, jó, akkor Reimer, kérlek. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést, hogy eh, kicsit késtem, mert eh, Berlinben most folyt például a saját eszközzel kapcsolatos vita, és az ezzel kapcsolatos anyag megtalálható A, mobil, a szolidaritási alap mobilizálása vagy igénybe a 2006-os májusi megállapodás alapján. Itt ennek kapcsán utalnunk kéne arra is, hogy legfeljebb évente egy milliárd eurót lehet így igénybe venni. A bizottság Írország megkeresésére a regionális árvíz katasztrófa, ami 2009. novemberében sújtott egy régiót Írországban, tehát ennek kapcsán nyújtott be ilyen igényt a kettes per 2-es cikk bekezdés alapján a regionális katasztrófák is jogosultak lehetnek a szolidaritási alapból történő támogatásra, annak ellenére, hogy ezek a szintek meglehetősen alacsonyak. Tekintettel azonban a regionális katasztrófa méretére éppen ezért a szolidaritási alap rendeletének vonatkozó rendelkezése biztosítja, hogy segítséget nyújthassunk. Itt 13 millióról lenne szó a szolidaritási alapból, Nekem nincsenek fenntartásai ezzel kapcsolatosan, de nyilvánvalóan a Költségvetési Szakbizottság szavazása előtt szólnom kell erről, és itt ismét az a probléma jelentkezik, hogy a fizetési felhatalmazásnak a szociális alapból kell érkeznie. Itt a különböző szent megbeszéléseket követően állhat rendelkezésre ez a forrás, és remélem, hogy az európai szolidaritás szellemében megszavazzuk ezt az igénybevételt. Köszönöm szépen október 28-a 12 óra a módosító indítványok benyújtási határideje, november 9-én szavazunk, és november 2-án a plenárison. Viszont nem tudunk szavazni, hogyha László nem ad pénzt. nem kell aggódni. Teljesen világos, hogy ilyen esetekben, mint más hasonló esetekben a Költségvetési Szakbizottság mindig is segítséget nyújtott. Még akkor is, hogyha itt egy regionális kár eseményről van szó. Nálunk az én országom, tehát Magyarországban, Magyarországon komoly euroszkeptikus viták folynak. Ugyanis nálunk is a kiömlött mérgező anyag regionális katasztrófát okozott, ugyan korlátozott mértékben, de nagyon súlyos katasztrófát. Tehát az alapvető megoldás nevezetesen, hogy meghaladjuk a 0,6%-át az adott tagállam GNI-jének, nemzeti jövedelmének, ez kétségtelen. Ami e fölé esik, az már természeti katasztrófának minősül. Szerintem, az én meglátásom szerint, az, hogy természetes-e a katasztrófa, nem egyértelmű és nem mondhatjuk illetve azt mondjuk, hogy ez az összeg csak természeti katasztrofák esetében vehető igényben, de ipari katasztrofák esetében nem. Viszont ez nem felel meg a szolidaritásnak. A kilences pontban azt mondja a jelentéstevő, hogy itt erről van szó. Viszont szerintem végig kéne gondolni, hogy vannak más problémák, nehézségek, az ipari katasztrófák hatása is igen súlyos lehet. Nézzük meg csak Ázsiát, Indiát néhány évvel ezelőtt, a mérgezés. Itt is szükség lenne a szolidaritásra, nem megfeledkezve arról természetesen, hogy végül is azok fogják megfizetni a kárt, akik esetleg felelősei. Tehát a jövőben jó lenne, hogyha egy külön szolgálat vagy egy külön eszköz állna rendelkezésre, akár hitel formájában is, arra, hogy azonnal lehessen reagálni, és ne hónapokkal később az ilyen nehéz helyzetbe jutott régióknak úgy, természetesen, hogy végül is a felelősöket terheli a kártérítés. Tehát ezt elmondva lezárnám. A módosító határideje ugyanaz, remélem, hogy nem lesznek módosítók, mert ez általában nem szokásos. És utolsó megjegyzésem, ami nem közvetlenül kapcsolódik ehhez, múlt héten teljesen megdöbbentett, amikor a jelentéstevőnk Szidónia négy percet kapott a költségvetésről hozzászólni, és én ezt követően csak egy apró módosítást akartam elmondani, én is négy percet kaptam. Tehát itt a szervezéssel valami nem stimmel a hozzászólási idő kiosztásában. Én egész belepirultam, és saját magamat ostoroztam, hogy hogyan lehet, hogy a fő jelentéstevőnek, aki egész évet dolgozott egy nagyon fontos témán, és gyakorlatilag alig kap időt, hogy erről beszéljen. Úgyhogy elnézést, és az időzítés is eléggé fura volt. Én kétszer négy percet kaptam két költségvetési módosításra vonatkozóan. Szerintem ezt a kérdést fel kéne vetni, hogy az éves költségvetés az egyik legfontosabb munkája, vagy az Európai Parlament munkájának egyik legfontosabb eleme. Éppen ezért meg kell adni a jelentéstevőnek a lehetőséget, hogy beszámolhasson az európai polgároknak a módosított költségvetésről. És ez négy percben alig lehetséges. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ezt figyelembe kell mindenféleképpen vennünk, és sajnos a parlament igazgatása csak azt vette figyelembe, hogy jelentéstevő. És a jelentéstevő jelentéstevő, de hogy amögött mi húzódik meg, azt már nem gondolták végig. Én szeretném támogatni László által elmondottakat valóban meglehetősen hosszú ide, idő eltelik, amíg a eh, szolidaritási pénzek eh, rendelkezésre állnak. Eh, egyesek gyanúval tekintettünk a szolidaritási alapra, az alpesi áradás, amikor Schröder úr is ellátogatott a katasztrofa sújtotta területre, akkor azt eh, mondtuk, hogy eh, ne csinálja, hogyha nem fizeti ezt meg 25 évig, és hát most láttuk, hogy eh, mi következett be. A bizottság képviselői az időzítéssel kapcsolatosan talán végig hogy hogyan lehet meggyorsítani az eseményeket. A rendelkezés sajnos magában hordozza azt, hogy ez ennyi időt vesz igénybe. Amit László említett, hogy nem természetesen, nem csak természeti, hanem egyéb katasztrofákra is alkalmazhassuk a szolidaritási alap forrásait. Itt például szóba kerülhet valami olyasmi is, ami a Magyarországon bekövetkezett katasztrófa val kapcsolatos. Brian Crowley. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném a jelentéstevőnek megköszönni a lelkesedést, amivel a munkáját elvégezte. Az én saját szülővárosom mat is eh, elöntötte a víz 2009. novemberében, és 18 millió eurós kár keletkezett, és a vállalkozások na, jó része nem tudott újra nyitni. Tehát fontos, hogy minél hamarabb megkapják ezt a pénzt. De azért figyelmeztettek, hogy ne azonnali legyen, hiszen, ahogy László is mondta, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy nem felelős-e valaki valami, valamilyen szinten Nyilván ezt meg lehet, fel lehet gyorsítani, de az, hogy azonnali kifizetés legyen, ezt nagyon nehéz lesz elérni. De ezzel együtt is egy olyan ö, ö, kölcsönmechanizmus életbe léptetése, például egy ilyen ipari katasztrófa esetén, ahol azonnal kell az emberek biztonságáról gondoskodni, lakhatásról, ami meghaladja a, helyi hatóságok és szolgáltatásoknak a, a kapacitását, az igenis elérhetőnek kellene lennie. És Lászlóval egyetértek végül is, hogy teljesen nevetséges, hogy az, aki a parlament elé tárja az egész teljes Európai Uniós költségvetést, 134 milliárd euró, ugyanannyi időt kap, mint aki sokkal kisebb nagyságrendű ügyről beszél. Azt gondolom, hogy ezt a, az elnökök konferenciája elé kell tárni, hogy ez ne legyen így jövőre. Köszönöm szépen, és akkor most Rájma kapja meg a szót. Köszönöm szépen Lászlónak és Annának ezt az érdekes hozzászólás, és a következőtől nem, tud, nem tettek róla, de el kell mondanom. Abban a pillanatban, amikor az alapjaink, mint a szolidáris alap nem jön, nőhetnek szóba, a 122-es cikk az Európai Tanács rendeletében, amely amikor egy önhibáján kívül ér egy tagállamot valamilyen katasztrófa, akkor az unió segítségére siethet az adott tagállamnak. És miután a bizottság a költségvetés felülvizsgáló dokumentumában ezt a mechanizmust a 122-es cikkre hivatkozik, a, ebben a tanácsi rendeletben, és maguk is erre hivatkoznak, például természeti katasztrófák esetén, a biztos vagyok benne, hogy a bizottság egy ilyen helyzettel inno, nagyon leleményesen és humánusan boldogulna és járna el. Elnök, köszönöm szépen. Na szóval, akkor László, még egyszer. Köszönöm, elnök asszony, csak egy mondat. Szidónia nem kért erre, hogy szóba hozzam ezt az időkiosztást. Nem ő kérte. E, köszönöm, köszönjük szépen, nem is gondoltuk. E, tehát akkor jövő csütörtök 12 óra ez a módosító e, indítvány a ezekre, és most visszaadom a vezénylő botot az elnök úrnak. Köszönöm, Jutta. Elnézést kérek, és Mestat elnöknél is ki fogom magam menteni. Az állampolgári kezdeményezésről tartott háromoldalú megbeszélésen kellett elnökölnöm ami a kompromisszumot illeti ezzel kapcsolatosan, megnyugtatom önöket, ez a közösségi pénzalapból nem fog egy euróba se kerülni. Most akkor a nyolcas napi rendi pontnál tartunk. Giovanni Lavia az előadó. Itt van-e? Elhalasztottuk, nincs itt az előadó, senki nem ellenkezik ő a pontjával együtt Giovanni eltűnt. François Alfonsi úr, 9-es pont, ő más eljárást kíván. Tessék, kedves kollégám, öné a szó. A mikrofon nincs bekapcsolva. Arra kértek fel minket, Köszönöm hogy egy... Relatív a la politique commune de la pêche. Arra kértek arra kértek fel bennünket, hogy nyilatkozzunk egy a közös halászati politika végrehajtására vonatkozó módosító indítványról. Itt nagyon sok technikai pont van, ez nem kifogás, de azt javasoljuk, egyébként ezt itt a halászati bizottságot keresték meg, de itt ennek nincs költségvetési kihatása, úgyhogy szerintem nem kell véleményt alkotni. Azt javaslom, elnök úr, hogy erről tájékoztassuk az illetékes bizottságot, és mondjuk el nekik, hogy ennek nincs költségvetési kihatása, és ezért ez a javaslat nem igényel módosít, nem igényel véleményt, és így aztán, hogy meggyorsítsuk a dolgokat, tovább lehet lépni. Köszönöm, van-e megjegyzés, kommentár, nincs, akkor az előadónk ajánlását követjük, és megelégszünk azzal, hogy a Költségvetési Bizottság elnöke írjon egy levelet. Most pedig áttérhetünk a következő pontra, Tízes pont, 10, 11, 12, 13, 14, 15, közös vita különböző az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételével kapcsolatosan Barbara, az előadónk, átadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Türelmüket kérem, hallgassanak meg, hét kérelmet kaptunk, arra vonatkozóan, hogy igénybe vehessék az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot. Hollandia hat kéréssel állt elő, mégpedig a gazdasági válság által sújtott térségek, régiók. Az első 698 munkavállaló elbocsátása, 8 vállalatról van szó, Hollandia északi részén, északi és déli részén, annak sajnos elnézést kérek, nem tudom ezt olyan jól kiejteni ezeket a neveket, és 720 elbocsátottról van szó a második esetben, 79 vállalatnál. Itt multimédia anyagokat gyártottak Észak-Hollandiában és Utrechtben. 2 millió 260 ezer eurót kérnek. Harmadik kérelem, ugyanez az ágazat. 821 munkavállalót bocsátottak el 70 cégtől, 2 millió 880 ezer euróról van itt szó, többé-kevésbé. Negyedik, 650 dolgozó, 42 cég esetében szintén elbocsátották őket. Sajnos nem tudom hogy hogy kell ezt a szót, vagyis ezt a várost kiejteni. Két millió euróról van szó. A két utolsó kérelmet az Európai Bizottság elfogadta. A kettes cikk C pontja a rendeletnek teszi ezt lehetővé. Támogatási kérelem az elbocsátott munkavállalók megsegítésére itt kevesebb, kisebb összegről van szó, és ezt a bizottság saját belátására bízták. Egyébként a bizottság megalapította, hogy az elbocsátásoknak negatív hatása lesz az ágazatban szociális szempontból, úgyhogy azt javasolják, hogy ezt a két kérelmet fogadják el. 120 elbocsátott 9 cégnél Lamburg régióban, 550 550 ezer, nem 550 millió, 550 ezer euró, az utolsó 140 személyt bocsátottak el két cégtől, Rent régióban 450 ezer euróról van szó. Az Európai Bizottság a kérelmek ellenére megadta az átcsoportosításra az engedélyt, mégpedig úgy, hogy a KKV-kat, ezt az ágazatot támogassák. Néhány kollega azt szeretné, hogyha én szisztematikusan kiemelném, milyen másból kíván elvenni pénzt alapokat lefaragni, pénzalapokat a bizottság, ami a Költségvetés Bizottságot illeti, ezt a kérelmet kaptuk, és reméljük, hogy a novemberi plenárison ezt el fogják fogadni. Remek, köszönöm, kedves kollega. Itt van az Európai Bizottság képviselője? Igen. A főigazgató ír. Kicsit megzavarodtam, ön a terem Ön a terem végébe ül, mint a rossz tanulók az általános iskolába, de ez itt egyeztető ülés, vagyis arra készülünk, úgyhogy ön jó tanuló, és kérdezem, hogy ki szeretne még a bizottság részéről kiegészítő megjegyzést tenni, tessék, uram, kérem, hogy mutatkozzon be. Köszönöm, elnök úr, egy megjegyzésem van ezek az esetek nagyon is hasonlóak, és ez azért van, mert mindegyik ugyanarra az ágazatra vonatkozik, és ugyanarra a problémára, mégpedig az elbocsátásokra. De az okok, az Európai Globalizációs Alapra vonatkozó szabály jogra vezethetők vissza, 2 per B vagy 2 per C cikkre kell itt visszautalnunk. Egy ágazatról van szó, és ezért terjesztettük elő ezt ilyen formában, de különben szerintem az előadó egyébként teljesen, teljes mértékben megmagyarázta, miről is van szó. Köszönöm. Ez egy jelentős csomag, mert hat különböző esetről van szó, két különböző K plusz 2 eljárásról van szó. Körülbelül 3000 munkavállalót bocsátották el, gyorsan összeadtam, és ez olyan eset, amikor az alapot igénybe kell venni. Ha nincs több hozzászólási kérelem, akkor emlékeztetek a határidőkre. Ma a foglalkoztási bizottság, ha minden jól megy, elfogadja a véleményét. A módosítások előterjesztése holnap után, október 28-a délben, és Matera asszony jelentését november 9-én fogjuk elfogadni a következő ülésünkön, azért, hogy a novemberi plenáris elé terjesszük ezt a tervezetet. Köszönöm, hogyha nincs több megjegyzés, akkor áttérhetünk a 16-os napirendi pontra. A 16-os pont rendkívül technikai jellegű téma, és rendkívül unalmas. Az intézményközi megállapodás szerint olyan kiegészítésről, kiigazításról van szó, ami az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik, és a költségvetési hatóságot erről csak tájékoztatják. Hogyha Böge úr politikai üzletet kíván intézni a bizottsághoz, akkor nincs értelme annak, hogy jelentés készüljön, és most az előadóhoz fordulom, mit szeret, fordulok, mit szeretne? Nem. Úgy gondolom, hogy ez a technikai kiigazítást egyszerűen tudomásul vetjük. Ez klasszikus példája annak, hogy egy ilyen technikai kiigazítás és a költségvetési technika hogyan működik. Természetesen az ilyenfajta eljárás esetén mindig nagyon kemény tárgyalást jelent egy ilyen eljárás, és a technikai kiigazítás a, a GNI és az ár színvonalak tekintetében az, hogy ez megfelelő legyen, az egy b kategóriás kiigazítás legyen, ahol a tagállamok, a, a kedvezményezett országok, ahogy a 2009-es kumulált GDP alapján számoljuk, és ahogyan ez eltér a, a számított és a tényleges alakulás, itt ez teszi szükségesi és ez pozitív dologként kell ezt ítélnünk, és a három érintett tagország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia végül is egy milliárd dos kötelezettségük voltak, és 220 millió kifizetést a 2011-12-13 mas programozás során ennyit kapnak pluszban. Tehát és ez a költségvetési technika ez jó példa arra, hogy milyen jók ezek a technikai kiigazítások, tehát én azt javaslom, hogy ezt egyszerűen vagy nyugtázzuk, vegyük tudomásul. Köszönöm. Très bien. Donc je modifie ma présentation. Akkor módosítom azt, amit az előbb mondtam, ezek fontos és igen érdekfeszítő részletek, akkor, amikor Reimer magyarázza előket. Az Európai Bizottság úgy látom nem kíván több részletet adni, senki nem kér szót, úgyhogy mindannyian extázisban vagyunk, tehát a következő pontra térhetünk át, ami nem a 17-es, várjunk egy picikét, amíg a főigazgató megérkezik a kutatási főigazgatóság főigazgatója, ő felelős az ITER projekt felügyeletéért. Ez a 17-es pontunk, hiszen az ő jelenléte rendkívül fontos az ITER vitában, és most ugyanerről a témáról beszél az ITRE bizottságban, úgyhogy néhány perc múlva itt lesz. Azt javaslom, hogy várjuk meg, és most a 18-as pontra térjünk át, amikor Barbara Materának ismét megadom a szót, most pedig szavazni kell. Egyébként nem kötelező számára, hogy beszéljen. Ez az ő Írországra vonatkozó jelentéséről szól ez a pont, de beszélni szeretne, akkor meghallgatjuk őt. Csak egyszerűen annyit szerettem volna mondani, hogy volt alkalmunk megvitatni arról, hogy hogyan vegyük igénybe az alapot e kérés esetében. Ha akarnak, szavazhatnak róla, mert nem tudom, hogy mit szeretne elnök úr. Az ön kezében van ez az ügy, ön a szakember. A elnök, a foglalkozatási bizottság jelentése megvan, úgyhogy ha akarja, azonnal szavazhat. Ugye rendben van, elnök úr. Jó, ki támogatja ezt a jelentést? Köszönöm. Ki van ellene? Tartózkodás? Tartózkodás? Köszönöm. Akkor egyhangulag elfogadtuk, kivéve a gonosz Bokros úrnak a ellenszavazatát. Akkor most folytatjuk a szavazást. 19-es pont. Súrján Lászlónak kell javasolnia nekünk egy átcsoportosítást. László. Ez a matter of fact, tulajdonképpen nem én javaslom az átcsoportosítást, hanem a bizottság. Hiszen ez az úgynevezett általános átcsoportosítás. És azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, és legyünk is büszkék. Hogy, hiszen azt hallottuk, hogy ami pénz rendelkezésre az kevés. És akkor most itt van a, egy javaslat, hogy a feje, hogy több mint egy milliárd euróval növeljünk meg egy fejezetet. Na hát ez már valami. Tulajdonképpen az elmúlt tíz évben az euróban mérve ez a legnagyobb általános átcsoportosítás. Százalékban 5 évvel ezelőtt, százalékban ez egy kicsit nagyobb volt, de nem nagyon örülök ennek. És mindjárt meg is mondom nagyon röviden, hogy miért. Ugyanis csökkentünk és növelünk tételeket. És a végén azok a tételek, amelyeket most csökkentünk, nagyon örülnek majd annak, hogy hogy az a benyomást keltik, hogy ott százszázalékos az elköltöttség. Magyarul, hogy nem lesz maradvány. Tehát amikor megnézzük, hogy melyik tételt költöttünk el jól, hogy sikerült a végrehajtás, akkor nem fogjuk tudni, nem tudjuk majd a marad, maradó adatokat ö, automatikusan felhasználni, hiszen látjuk azt, hogy volt ö, költségvetési javaslat, mi, mi lett végrehajtva, és akkor azt látjuk, és ebből még, hogy minden pénzt elköltöttünk, tehát ebből a végleges százszázalékos kiadásból, elköltésből nem lehet arra következtetni, hogy azt jól költöttük el. Ugyanakkor azért a másik oldala az, hogy abszolút támogatom a bizottság javaslatot, javaslatát, hiszen nem vagyunk abban a helyzetben, hogy kielégítsük azokat az igényeket, amelyeknek ugye most többet adunk, hogy más, tehát nem tudjuk máshonnan kielégíteni ezeket az igényeket. Csak képzeljük el, mi történne a tanácsban, hogyha a javaslat az lenne, hogy új pénzt adjanak egy adott költségvetési tételhez. És ezek e, annak ellenére, hogy az 1B tétel fejezet esetén azt a nyilatkozatot kaptuk, hogy az igény nagyobb lesz, mint a megszavazott költségvetés, ebben az esetben a tagállamok hajlandóak fizetni. Most nem a tagállamok, hanem a vidékfejlesztési sor fizet. És kérdés, hogy mi hogy lehet ott ennyi plusz pénz? Hogy maradhatott ott? Én azt gondolom, hogy az elemzés vizsgálat egy dolog, a vizsgál, a szavazás másik, és a jó előadó pedig azt javasolja én, hogy, jav, hogy pozitívan álljunk hozzá, és szavazzuk meg ezt. Köszönöm, elnök úr! Stérben. Van idő élni, és van idő meghalni. Ezt mondta a Biblia, és ezt mondta Erik Maria Remarque is. Godmanis, Godmanis úr szeretne megjegyzést tenni? Csak egy kis megjegyzés. Surján úrral beszéltem ezekről a nagy eseményekről, föl lehet tenni kérdéseket a bizottságnak. Hogyha megnézzük a 22-es dosszét, akkor látjuk az abszorciós rátákat, ezeket a táblázatokat minden hónapban megpróbálom produkálni három alapra vonatkozóan, és pozitív dolog az, ahogy egyébként itt van az 1B-nél növekvő pénzösszegek a regionális fejlesztési alapnál és a kohéziós alapnál, a program végrehajtás rakétasebességű, de kérdezem, hogy miért nem gyorsul fel a szociális alap? Látja az, hogy csak 19%-os a felhasználás, Úgyhogy miért nincs a szociális alap ugyanebben a helyzetben? Hát most elmondtam, hogy miért, vagyis hát ez az egyetlen kérdés merül föl. Elnök, köszönöm. Akkor úgy veszem, hogy most az évszázad átcsoportosításához érkeztünk ez a pillanat, mert a 21. század eleje óta soha nem volt ilyen jelentős átcsoportosítás, egy millió, egy, több mint ezer millióról van szó, és majd az átcsoportosításról vélemény lesz, és lesz még egy külön vélemény, vagyis egy külön kérdés. Azt mondom, hogy november 9-ére halasszuk el ezzel kapcsolatosan a vitát, a véleményt, vagyis addig majd tud válaszolni kollégánk és az előadó kérdésére az Európai Bizottság, hiszen november 11 a határidő. Közben térjünk át a 17-es pontra, itt van a főigazgató úr, de megadom a szót előbb Vladimir Mankának, aki két átcsoportosítást kíván nekünk javasolni. Vladimir. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Két átcsoportosításunk van, az egyik a Gazdasági és Szociális Bizottságot illeti a létrehozási tervre vonatkozik. Ez két időleges posztot, egy stabil és egy idéglenes posztávaló átalakítására vonatkozik ez tulajdonképpen a költségvetésre vonatkozóan semleges, ez a két javaslat több pénzalapra nem lesz szükség. 278 millió eurót fogunk megspórolni ezzel. Elnök, köszönöm. Akkor most szavazás következik mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás elfogadva egyhangulag. Köszönöm az előadónak, ami a C9 parlamentet illeti előadó úr. Ami pedig a másik átcsoportosítást illeti, azt nagyon jól tudjuk, hogy amikor ö, a túlélő házastársi vagy árváknak folyosított nyugdíjról beszélünk, akkor ez nyilván olyan dolog, amire nem lehet számítani. Tehát itt azért különbség van, és itt több, itt nagyobb szükség van erre, tehát 150 millió euró az, ami erre pluszként szükségeltetik. Köszönöm le montant est approprié. Donc là, il s'agit de nos... Megfelel ez a, az összeg most az özvegyeink kért, az ő érdekeikben fogunk szavazni, de azért vegyes érzelmekkel. Ki van mellette a szavazásnak, amit az előadó javasolt, ki van ellene? Tartózkodás? Köszönöm. Egyhangúság az özvegyek és a az előadó számára. Nincs több átcsoportosítás, előadó úr, rendben, akkor befejeztük a szavazásokat, és visszatérhetünk a 17-es pontra, mégpedig kiegészítő finanszírozás, amelyre az ITER projektnek van szüksége. Ez olyan téma, ezt egyébként a főigazgatónak és a bizottsági tagoknak érzem. Ezzel kapcsolatosan a Költségvetési Bizottság már többször tárgyalt, és valószínűleg ez lesz a tárgyalás egyik eleme. A tárgyalás, ami holnap indul a tanácssal a 2011-es költségvetésről és a 2010-es költségvetés módosításról. Erre vonatkozóan még nincs megállapodás a három intézmény között. De mielőtt ezt a tárgyalást elkezdenénk, fontosnak tűnt nekünk, hogy meghallgassuk annak a véleményét, aki a bizottságon belül irányítja ezt a projektet, vagyis Schmitz úr főigazgató véleményét. Reimer Böge szeretne valamilyen kis bevezetőt tartani? Az előadónk igen, azt gondolom ezt megsporolhatjuk. Az elmúlt ülésen is elmondtam e, ezzel a kapcsolatban a véleményemet, és megkérdőjeleztem, hogy ez nemzetközi egy ilyen nemzetközi projekt keretében utófinanszírozást lehetne csinálni. Ezt elmondtam a szakbizottsági ülésen eh, egy frakció kivételével, és az, az alapból azt a véleményt képviselik, hogy meg kell találni a finanszírozási lehetőségeket, de nem csak úgy le, tesszük ezt meg, hiszen most jön majd egy ö, javaslat, hogy mondjuk a 2010-es agrárkiadásokból millió, 400 millió eurót ö, tegyünk ö, máshová, és még újabb összegeket kell keresnünk 2013 végéig, 540 millió eurót. És úgy tudom, hogy a az ITER menedzsmentjéről és igazgatási struktúrájáról is vannak viták, és nagyon fontos, hogy ebben átlássuk a helyzetet, jelentést kapjunk erről, hogy hogyan jöttek ki ezek a számok, hiszen ez, ezzel kapcsolatban szeretném hallani, hogy mi, mit lehet erről tudni, hogy hogyan alakultak a tárgyalások az ITER-rel kapcsolatban, a, a menedzsment struktúrával kapcsolatban, a szakmai kérdések, eh, szakmaisághoz eh, jobb hátteret tudjunk biztosítani, hogy ez jobban tudjon működni. A kérdés az, hogy ezzel a kapcsolatban hogyan alakulnak az időkeretek a, a tanácsban hogy 1,4 milliárdos utófinanszírozás májusig lehetővé váljon. És éppen ezért a költségvetési igaz, hatóság az miután kialakította az álláspontját az udófinanszírozással kapcsolatban, e, ez kerülhet majd a tanács elé. És azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket kell megválaszolni mai vendégeinknek, és én várom is e, ezt a vitát. Köszönöm szépen. Très bien. Merci, monsieur le rapporteur. Alors... Előadó úr, köszönjük. Salvador Garriga kért szót. Azt javaslom, azoknak, akiknek kérdésük van a bizottsághoz, hogy most jelentkezzenek, mert így akkor a főigazgató úr minden kérdésre tud majd egyszerre válaszolni. Látom, hogy jelentkeztek többen. Salvador. Elnök úr, olyan frakcióhoz tartozom, amely az ITER projektet igen erőteljesen támogatja. Teljes mértékben egyetértünk, ez alapvető projekt az európai kutatás szempontjából és az ipari és tudományos versenyképességünk miatt. A jövőre nézve, ahogy Böge úr mondta, most az árnyék zónákról vitatkozunk, vagyis vannak itt még homályos területek ebben a projektben, és nincs még, vagyis hát a pénzügyi szervezésről is vitatkozunk, kinek kell fizetnie a mezőgazdaságnak. A mezőgazdaság lesz itt, a, amelyikről szó van, és a kampány pedig az ipar segítségére lesz. 2010 az utolsó év, amikor költségvetési többet lesz a mezőgazdaságban, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy mi az ipar fejős tehe névé váljunk, és a mezőgazdasági előirányzatok többet ezt majd a jövőben nem engedik meg. Úgyhogy ez egy egyszeri intézkedés, így tudnánk finanszírozni ezt a nagyléptékű makroökonomiai projektet. Hasonló megközelítést a jövőben nem alkalmazhatunk, úgyhogy a következő hetekben olyan megoldást kell találni, hogy haszontalanul vagy feleslegesen ne fejjük meg a tehenet. A mezőgazdaság esetében vannak különböző sorok, és ezt, az, ezt a gyakorlatot semmiképpen nem akarjuk megismételni, nem akarjuk, hogy a mezőgazdasági alapokat olyan tőle távol eső projektekre alkalmazunk, mint például az ITER. Azt gondolom, hogy én nagyon szeretném hallani a főigazgató úrtól az, hogy te, ahogy a kollégák is elmondták, a kezdettől fogva olyan eh, majdnem háromszorosára duzzadt az ITER-projekt költségvetésére. Szeretném tudni, hogy hol áll meg ez az egész eh, legalábbis egy frissített, becsült értéket szeretnék hallani, és azt, hogy ezt hogyan tudjuk finanszírozni a költségvetésből. Arról is szeretnék választ kapni, E, és ezt a választókerületemet érdekli, ez pedig a jetnek a az elkészítése, ugye ami a végterméke lesz ennek a dolognak, hiszen én úgy tudom, hogy ahogy ma reggel beszéltük, hogy az ember úgy járhat, hogy hogy létrehozunk egy ITER-nek e, hívott rendszert, és aztán ott állunk, hogy a JET program keretében nem lesz megfelelően kiképzett mennyiségű ember, aki ezt tudná kezelni. És akkor szeretném látni, hogy hogyan fogunk mi, európaiak, az iterből eredő szerződésekből um, jobban járni eznek hozadékájából. Köszönöm, James Paul Ruby. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem a következő. Hogyan áll a tárgyalás az intézmény közi területen, hiszen a finanszírozási probléma nem csak e- Európában van meg, hanem partnereinknél is fennáll. Vannak olyan szerződések, ahol nagyon egyenlőtlen feltételekhez szabnak, és így a szavazati súlyok átrendezéséről is beszélünk, hiszen az intézményközi megállapodás keretében terveze a bizottság változás, és hogy állnak ezzel kapcsolatban a, a, az elképzelések. Aztán a, a hogyan áll a növekedés kérdése, a növelés kérdése, ami a menedzsmentet illeti, és ez a következő kérdés, hiszen még az építési fázisban hatalmas összegek igényeket láttunk, ami lesznek átlátható, publikus, nyílt kiírások, ahol egy professzionális széget bízunk meg ezzel, hiszen itt hatalmas építési megbízás, aminek professzionális menedzsmentre van szüksége. A kérdésem az, hogy végül is lehetőség lesz-e egy olyan üzleti terv létrehozására, amiből látszik, hogy az, az ITER és maga ennek a kiépítése hogyan fog alakulni. Mi történne, hogyha nem engedélyezzük, nem kapjuk meg ezt a növelést, és mi lenne akkor, hogyha ezeket az összegeket egy milliárddal ö, csökkentenénk, és mi lenne, hogyha maradnának a mostani szinten? Tehát mi van ebben a három esetben? Merci, Jó, merci. Köszönöm szépen, Helga Trüppel. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy Reimer Böge olyan szépen mondta, azon híres csoporthoz tartozok, aki ellenzi az ITER projektet. De szeretném hozzátenni, hogy nem az egyetlenek vagyunk, hiszen már a zöldek is, mint frakció ellenezték. És itt megkérem a kollégákat, hogy ne csak a frakciójuk véleményét képviseljék, hiszen hallottunk szkeptikus véleményeket nem állítom, hogy ez a projekt nem lesz soha sikeres. Hát ilyet nem is állíthatunk, hiszen az, van olyan tudós, tudományos vélemény, aki azt mondja, hogy ez nem fog menni, a másik frakció pedig hoz egy ellentétes véleményt, hogy ez nem fog menni. De azt tudni kell, hogy mi, mint zöldek itt a házban, mi feltesszük, azt a kérdést tesszük fel, hogy észszerű-e, pont azért, mert nem tudjuk, hogy sikeres lesz-e, hogy észszerű-e most ilyen sok pénzt kiadni, és ezt máshonnan, más sikeres programoktól elvenni, ahol nagyobb biztonsággal tudhatjuk, hogy ezek sikeresek, és e, rövid távon is sikeresek lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a központi e, politikai kérdés, amire válaszolnunk kell. És akkor ezzel egy másik e, eredményre jutottunk, mint önök, nevezetesen a finanszírozási kérdés. kérdés. Andy Jensen azt a problémát vetette fel, hogy az energiapolitikában vannak olyan programok, amik erre nincsen pénz és ha jól értettem, akkor ugye megint csak hallottunk olyan véleményt, hogy a mezőgazdaságtól sem lehet elvenni. Akkor meg honnan vegyük a pénzt? Erre szeretnék választ kapni, hogy ha ezt többséggel megszavazzuk, hogy ezt a programot potlagosan finanszíroznunk kell, akkor azt gondolom, hogy ez egy strusz politika. Azt mondjuk, hogy innen nem lehet, onnan nem lehet elvenni, mert ez ilyen és olyan problémákat okoz, de mindenképpen végre kell hajtanunk ezt a programot. És aztán így érve majd a, a tanács, hogy hogy ez hiányokat fog okozni, és kérdés, hogy eznek a politikai árát hajlandóak-e vagyunk megfizetni. Mi zöldek nem. De Szalvadort megkérdezhetném, hogyha nem utólagos fize, finanszírozásról lenne szó, akkor egy másik témában hogyan szavazna? de szeretném azt az alapvető kérdést, tartalmi kérdést fölvetni, a menedzsment kérdését, és nem először, nem utoljára. Múlt héten ismételten azt hallottuk, hogy komoly mm, vezetési problémák vannak, és ezért arra kérem a bizottságot, hogy erre a kérdésre is térjen ki. Hiszen ez egy egészen másik probléma, hiszen hogyha az embernek van egy futóprojektje, ahol hatalmas problémák vannak vezetési szinten, és egy ekkora összeget akarunk erre mobilizálni, akkor a kérdőjel még ennél is sokkal nagyobb lesz. Köszönöm. Merci, Elga. Et donc, euh... Köszönöm, Helga, és így az főigazgató konstatálhatja, hogy az összes frakció és különböző nemzetiségű kollégák is érdeklődnek, Spanyolország, Egyesült Királyság, Németország, és most Damiennek adom át a szót, aki, ha így mondhatom, Franciaország nevében fog szólni. Kedves kollega, köszönöm elnök úr, annyit szeretnék szólni az ITER projekttel kapcsolatosan, hogy természetesen voltak nehézségek, erről hallottunk is, és a, az jó, hogyha a Közvetési Bizottság és a többi illetékes bizottság ezzel foglalkozik. Voltak irányítási, struktúra, építési nehézségek, a barcelonai ügynökség helyi problémái, és most a javulás útjánál mindez az ITER projekt esetében megváltozott a vezetés, tudnilik már intézkedéseket hoztak, úgyhogy állandóan, folyamatosan javulás van. Először is viszont szeretném elmondani, hogy nemzetközi megállapodásnak kell eleget tennünk, és ez kötelező érvényű Európa számára. Sajnáljuk vagy nem sajnáljuk, de ez ma tény, és itt az EP és a közösségi intézmények hitelességéről van szó. A másik pedig ez az iparpolitika kérdése, amit kockán forog. Akarunk-e igazi ipari politikát Európában? A Lisszaboni szerződés új jogalapot ad nekünk, és az ITER ennek egyik példája. Nincs rosszabb annál, mintha egy folyamatban lévő projektet, egy ipari projektet leállítunk ha egy projekt nem jó, akkor le kell állítani rögtön a kezdet kezdetén, de ha már, elintéz, ha már elindítottuk és pénzt költöttünk rá, akkor a legrosszabb dolog folyamatban lévő projektet leállítani. A másik a pénzügyi kihívás, a pénzügyit és a költségvetését ne keverjük össze, de az egyik a másik nélkül nem lehetséges, Úgyhogy nem szabad egy szemszögből nézni ezt a kérdést. Költségvetési probléma. Nehéz ezt a közösségi alapból finanszírozni. Értem a taktikai aspektusokat itt a kiigazítást illetően, és azt is értem, hogy nem akarják azt, hogy a mezőgazdaságból finanszírozzák az ipart. De Lamaszúr elnöknek kedves ez a téma az ITER, de új politikai prioritások vannak, ipari prioritások, akkor hogyan lehet ezt finanszírozni? Én azt várom a bizottságtól, hogy gyorsan választ adjon az ITER finanszírozására, nem csak rövid táv, hanem középtávra is és hosszú távra is. Gondoljunk a Galileóra is. Hogyan tudjuk a finanszírozást biztosítani? Új saját forrásokat keresünk, vagy közösségivé teszünk néhány kiadást? Ma lehet egy évig ezt elhúzni, vagy rövid távra pénzt teremteni, de itt hosszú távban kell gondolkodni. Ez olyan projekt, ami holnap Európáját szolgálja, és igazi politikai ambíciókat, és ami a költségvetési tervet illeti. Itt ezek olyan nagy projektek, amelyek nem az égből potyantak le, ez nem csak azért indult el, mert a tudományos élet képviselőnek jót akarunk tenni, nem. Ennek gazdasági és szociális kihatásai vannak politikai ambíciói vannak Európának, kihatása van az állampolgárokra, felelősen kell ezzel foglalkozni. Jó lenne, hogyha egy parlamenti delegáció Kadarásba látogatna el megnézni a projektet. Egyetértek azzal, hogy föltesznek kérdéseket, ezt megértem, de ez mindenképpen releváns ez a projekt, hasznos Európa számára, és azt várom, hogy az Európai Bizottság konkrét javaslatokat tegyen a finanszírozásra. E héten lesz erről tárgyalás az iparpolitika finanszírozásáról. Nem csak a célokat, hanem a javaslatokat is várom, finanszírozási javaslatokat. Ezt végig kell vinni, és az EU hitelességéről van szó. Köszönöm, kedves kollega! a főigazgató azért van itt, hogy válaszoljon, hagyni kell neki egy kis időt. Görán kért szót, remélem, hogy rövid lesz és tömör, jó kérdéseket tesz fel, aztán a főigazgatója a szó. Nagyon rövid leszek. Két gondolatom támadt, illetve egy kérdésem. A nemzetközi vállalással kapcsolatosan talán elmondható, hogy a legjobb az, hogy a hosszú távú finanszírozást kell először, először megteremteni, és utána nemzetközi kötelezettséget vállalni. Nem ez lenne a helyes eljárás? Ugyanis most az a problémánk, hogy gyakorlatilag beszorítottuk magunkat, illetve a bizottság beszorít minket, hivatkozva a nemzetközi költségvállalásra, és most tőlünk várja a finanszírozás. Szerintem pont fordítva kellett volna. Nem lehetett volna így eljárni. Az én frakcióm nem ellenzi az ITER, ITER projektet, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a, az egyes kategóriában a, az első számú prioritás. Szerintem vannak ehhez képest más prioritások is, és végül is egy olyan helyzetbe sorolhatunk, hogy az egyes kategória más, talán még fontosabb projektjeinek a költségvetését kell lefaragnunk. Tehát ez az egy A kategória number one prioritása, ami miatt a többiből lefaragunk? Köszönöm, kedves kollega. Főigazgató úr, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagy örömömre szolgál, hogy első alkalommal ellátogathatok önökhöz. A kutatási főigazgatója, holnaptól ez lesz az új neve, az első anyag, ami az asztalomra került, az ITER volt, és július 1 -e óta egyetlen egy napom sem telt el anélkül, hogy ne kaptam volna ezzel kapcsolatban valamilyen anyagot. Igen, ez a projekt összetett. Nehézkes, igen. Voltak-e problémák? Abszolút. Voltak-e hibák? Igen. Megengedhetjük a projekt leállítását? Nem hogyha el akarjuk érni a környezetvédelem és az energia területének kitűzött céljainkat, akkor egyszerűen nem engedhetjük magunkat, hogy meg magunknak, hogy nem folytatjuk ezt a projektet. Egy számot, ami nagyon érdekes, engedjenek meg. Az ITER 6,6 milliárdba kerül, ami óriási pénz, de ez megfelel annak, amit naponta elköltünk olajra és benzinre, ugyanezt a 6,6 milliárdot. Soan, soan a költségvetési főigazgatóság munkatársa is elkísért. Nézzük, mi a költségek csökkentésének lehetősége. Tudjuk, hogy a projekt költségei rendkívüli módon megemelkedtek. Az ITER megállapodást 2006. novemberében írtuk alá, egy előzetes 2001-ben készült költségbecslés alapján a bizottság, illetve a tagállamok alapján. Az első lépés 2007-ben egy projekt design felülvizsgálat volt. 2008. júniusában született meg végül is az a költség előirányzat, ami az eredetit lényegesen meghaladta. És miután ilyen óriási mértékben megemelkedtek a költségek, a bizottság európai és nemzetközi szinten többeket felkért egyfajta hatásvizsgálatra vagy elemzésre, és mindegyik megerősítette ezt a megemelt költség előirányzatot, és eh, mindannyian egyetértettek abban, hogy valóban a projekt költségei lényegesen magasabbak lesznek. Ahhoz, hogy ezt eh, kezelni tudjuk, eh, júliusban aján javaslatot tettünk, amit kollégámék a költségvetési DJ-n majd részletesebben ki dolgoznak. Itt nem arról van szó, hogy az összes keretprogram forrását ki akarjuk használni, az 1,4 milliárdnak ebből kéne származnia, de minden esetre a 2020-as agenda tekintetében a többi prioritással is meg kell birkoznunk, kezelnünk kell ezeket, például a demográfiai változások kezelése és hasonló. Vannak természetesen lehetőségek a projekt, az ITER projekt javítására. A különböző menedzsment értékelések alapján a bizottság az ITER szervezetre vonatkozó rendelet és a barcelonai központ módosítását. Új menedzserek ki jelölésére tettünk javaslatot, mégpedig a hozzáértésük és vezetői tapasztalataik alapján, nem pedig politikai hovatartozásuk vagy nemzeti hovatartozásuk alapján. Az új nevezések megtörténtek, és Franco, akit új vezetőnek jelöltek, komoly tapasztalatokkal rendelkezik hasonló infrastruktúra projektek irányítása terén az Egyesült Királyságban, illetve más országban is. Tehát megvan minden esély, hogy ez az energiafúziós projekt Barcelonában is jó kezekben lesz. Az itt nem nemzetközi szervezeteiben is történtek ilyen menedzsmentcserék. Professzor Sima például új vezető pozícióba került. Tehát a szervezet fokozatosan alkalmassá válik a célra. De itt nem csak a menedzsmentről van szó, hanem a struktúrákról is. Arról azon dolgozunk mi is, hogy hogyan lehet a struktúrát, az ellenőrzéseket tovább javítani, annak biztosítására, hogy az irányítás megfelelő legyen. És a következő hetekben majd önök elé, illetve a tagállamok elé tárunk egy közleményt, amiben arról lesz szó, hogy milyen intézkedésekre van szükség a menedzsment optimalizálására, illetve a költségek csökkentésére. Nagyon örülök, hogy Francisco, aki mellettem ül, már az első ilyen intézkedést meg is valósította, annak érdekében, hogy a projekt az ütemtervnek megfelelően folytatódjék. Ami a kormányokat illeti a javaslatunkban, majd, illetve a közleményünkben, olvashatnak majd arról is, hogy milyen konkrét elképzeléseink vannak a kormányokkal való együttműködés javítására. Természetesen ez a kérdés egyelőre aggára ad okot, de minden esetre konkrét javaslatot láthatnak majd az elkövetkezendő hetekben erre vonatkozóan. Végezetül pedig a közös vállalkozásra vonatkozóan, a jetre vonatkozóan is volt egy megjegyzés. Ez is alapvetően fontos a projekt tovább viteléhez, és szorosan összefügg a költségvetés kérdésével is. Ezt támogatnunk kell mindaddig, amíg eléri élettartama végét, ami kb. 2014-15-re várható szakértői beslések szerint. Nagyon fontos, hogy a JET, úgynevezett JET ben szerzett tudások átkerüljenek az Interbe, hiszen ez a szakértelem egyedülálló Európában, és elengedhetetlen a projekt folytatásához. Én személy szerint biztos vagyok benne, hogy az új menedzsment struktúra, ami már felállt, illetve a költség takarékos elképzeléseink, javaslataink lehetővé teszik, hogy a projektet visszatereljük a vakvágányról a sinekre, és tartsuk az ütemtervet. És Jean-Franc kollégának most átadnám a szót, hogy a költségvetési vonatkozásokról szóljon néhány szót. Köszönöm, főigazgató úr. A költségvetési főigazgató úr szinten szeretne szólni? Igen, igen, egész röviden, elnök úr. Hát ezt a kérdést szerintem az egyeztetésen fel fogjuk hozni. Vagyis fel fog merülni. A kollégám szerintem jól elmondta, hogy honnan is indultunk, milyen problémáink vannak, mindannyian ismerjük azt is, hogy milyen körmények között tudjuk finanszírozni ezt a szükségletet, ezt az igényt, amelyel most szembe kerültünk. Meghallgattuk a parlament üzenetét, azt kérték, hogy komplettebb, teljesebb képet adjunk a finanszírozási módszerről. És holnap megpróbáljuk megvilágítani minél pontosabban ezt a kérdést. És addig, elnök úr, szerintem nem is érdemes a részletekbe belemennem, figyelembe véve az, hogy már többször volt vitánk erről a kérdésről, vagyis a finanszírozásról, mégpedig a kettes fejezet alapján ismerjük ezt a helyzetet, és tudjuk, hogy a 2010-es év esetében és a vezőgazdasági kampányra vonatkozóan tudjuk, hogy ezen fejezetben milyen rendelkezésre álló pénzek vannak még, hogyha ezeket nem használják fel ezen fejezet keretében, akkor fennáll a kockázata, annak, hogy ez elvész. És nekünk, elnök úr, valóban igazi problémák van az ITER finanszírozása terén. Elnök, köszönöm. Látom, hogy Briszkó úr, aki a fúziós energia igazgatója, ő is itt van. Szeretném megkérdezni, hogy szeretne valamit hozzátenni a főigazgató megjegyzéseihez. Thank you. Maybe I can make... Köszönöm. Yes. Igyekszem rövid lenni. Először is azzal kezdeném, hogy ez az ITER egy óriási tudományos vállalkozás, és különösen az első tíz évben egy óriási építési, építkezési projekt is. Én amikor Barcelonában, februárban megkezdtem a munkámat, gyorsan ráébredtem, hogy jobb projektmenedzsmentre lenne szükség, egy erőteljes, ütőképes technikai csapatra, is szükség van, de ami hiányzott, az a megfelelő menedzsment volt. És éppen ezért én erre koncentráltam az első pár hónapban. Javaslatokat tettem a szervezeti struktúra módosítására, aminek következtében a projektmenedzsment áll a munkánk középpontjában. Én néhány szemét is lecseréltem, tehát szükség volt ilyen változásokra, eljárásokon, folyamatokon is változtattam, annak érdekében, hogy a szokásos, ilyen nagyszabású ipari projekteknél alkalmazott eljárásokat alkalmazzuk. És változtattam a beszámolási jelentéstételi kötelezettségen is, a belső és a külső beszámolási kötelezettségen is, hogy mindenki pontosan láthassa, hogyan halad a munkánk. Ezeket a javaslatokat tehát már jó néhány hónapja megtettem, az F. Orion irányító testülete is módosult október 1-én. Ez múlt, hét, múlt héten is hoztam változásokat, és ezen a héten már találkoztam az új projekt csapattal. Tehát itt nem csak a szavak szintjén beszélünk változásokról, hanem ezek részben meg is valósultak. Ami a költség visszaszorítás vagy csökkentést illeti, ez is a projektmenedzsment szerves része. De ezen túlmenően biztosíthatom önöket a költség megtakarítás felől. Az két-három évvel ezelőtti nagyszabású felvizsgálatok számadatait független szakértők is megerősítették. És én a közelmúltban azt tapaltam, hogy, tapasztaltam, hogy végre már nincsenek kellemetlen meglepetések. Nem emlékszem arra, hogy bármiféle váratlan tétel felbukkant volna, ami megnövelte volna a költségeket. Ezen kívül a ITER építésével kapcsolatosan az egyik legnagyobb szerződésünket is odaítéltük. Úgyhogy várhatóan ennek következtében a költségbecsléshez képest alacsonyabb költséggel sikerül szerződést kötnünk. Számomra sokkal inkább elfogadhatók az itt említett számadatok, és biztosíthatok önök közül mindenkit afelől, hogy további költségnövekedéssel nem számolunk. Ha a, költség, ha a projekt minél inkább előre halad, akkor a költségbecslések is pontosabbak lehetnek, mint két-három évvel ezelőtt, amikor még voltak váratlan események. Most azonban már a design, a tervezési szakaszon nagyrészt túl vagyunk, az építkezés szakasza is hamarosan megkezdődik, az első kapavágások már megtörténtek, és az egyes nagyobb elemek már meg is kezdték a gyártást. Köszönöm, igazgató úr. Kérdezem az előadót, hogy szeretné lezárni ezt a vitát. Előre is megköszönöm. Mint ahogy Jean Jorion főigazgató úr is elmondta, az elkövetkezendő napokban és hetekben a különböző egyeztetések és háromoldalú megbeszélések középpontjában is ez a téma fog állni. Itt, amit most ön elmondott, nagyon ígéretes, ugyanakkor egyelőre nem tudtunk végérvényesen meggyőződni arról, hogy a menedzsment tervek hogyan fognak festeni, illetve hogy ezeket elfogadják-e és megvalósítják-e. November 11-én, amikor az egyeztetés végeredményeképpen meg tudunk állapodni, akkor a finanszírozásnak is ott kell lennie. Ezért úgy gondolom, kedves főigazgató úr, Hogyha ma erre nincs is lehetőség, amit nem értek, hogy miért, egyértelműen be kell mutatni a számoga, számokat is, nem azt, hogy a 2010-es bezgazdasági költségvetés költséget, költségvetés hogy fog festeni. A következő évben, vagy az év vége felé meg tudunk állapodni a költségvetés jelentésben, akkor egyfajta erőteljesebb felvizsgálatot is el kell végeznünk ugyanis, és most Rübig úrra nézek, olyan helyzetben vagyunk, miszerint teljesen elutasítjuk mi is, és az osztrákok is a bizottság által jelenleg javasolt revíziót. Itt a klasszikus az, hogy át rendeznek bizonyos sorokat, és mindenféleképpen hitelképessé kell tenni a mostani számadatokat. Jó lenne megtudni, hogy kik voltak ezek a független értékelők, és itt nem csak az 1,4 milliárdról van szó. Ha 2020-ig a 6,6 milliárdot az ITER megkapja az EU-tól, akkor biztosítékokat kell kapnunk, mégpedig a következő, annak érdekében, hogy a következő pénzügyi keret tárgyalásakor ne érjenek minket váratlan, váratlan meglepetések. Még tehát további pontosítást várok, mit jelent számunkra, hogy Motoéma úrrat úr október 12-én nyilvánosan bejelentette, hogy Franciaországban majd egy nyilvános meghallgatásra sor kerül a projekttel kapcsolatosan. A, ott is vita várható, és feltetőleg bizonyos kiegészítésekre is sor kerül, aminek költségvonzatai lehetnek. Az ütemtervet illetően a bizottság javaslata 2010-et veszi alapul az eszközök átcsoportosítására 2012 és 13 vonatkozásában. Az ITER sorról nyilván majd még heves vitákat fogunk folytatni, és a már most eldöntöttek befolyásolják a 2011, 12 és 13-as éveket is. Tehát, ahogy Gören mondta, mi is támogatjuk a projektet, de nem minden áron. Vannak más projektek is, amelyek a kutatók, a kutatói közösség számára egyébként jelentősek, vagy érdekük fűződik hozzá. Őket is kell segítenünk, annak érdekében, hogy a globalizációban meg állják a helyüket. Éppen ezért egy észszerű megállapodást kell kialakítanunk, ami biztosítja, hogy a mostani javaslatok egy kicsikét pontosabban kerülnek majd elfogadásra a költségvetésben. Olyan megállapodásra kell törekednünk, és itt most egyfajta brainstormingot is várok, ami kiutat jelent. Arra kell törekednünk tehát, hogy az ITER utófinanszírozását úgy oldjuk meg, hogy ne sérüljenek egyéb projektek érdekei. Tehát ezeket a szempontokat mindenféleképpen figyelembe kell venni, mielőtt a költségvetésből, egyéb forrásokból szabadítunk fel pénzeszközöket. Ez nyilván attól függ, attól is függ, hogy a bizottság mit tesz le az egyeztetés elején az asztalra, milyen javaslattal fog élni. Remek, köszönöm, előadó úr. Meghallgattuk, megértettük önt, ami pedig az utolsó háromoldalú költségvetési megállapotást illeti. A tanácssal megállapodtunk abban, hogy jövőre egy közös missziót fogunk szervezni. Ez nem szokásos. A tanács, a parlament és a bizottság helyszíni látogatás. Kadarás mondtunk, de világos, hogy most a fontosabb dolgok Barcelonában történnek. El kell menni az építkezés helyszínére is, meg oda is, ahonnan irányítják az egész projektet. Ahogy az előadónk jelezte, az Európai Bizottság javaslatai arról szólnak, hogy a szükséges kiegészítő finanszírozást elkezdjük finanszírozni, de ezzel az egész problémát nem oldjuk meg, ez csak a 2010-2013-as időszakra vonatkozik. trapéz gyakorlatról van itt szó, merész trapéz gyakorlatról, hogyha akrobatikára vetítjük ki. A 2010-es évben elvesszük a forrásokat, mert azok rendelkezés állnak. 2012-ben kezdjük majd ezeket el kell költeni, de 2013 az probléma marad. Ezen kívül még azt is meg kell néznünk, hogy a már a főigazgató által, az igazgató által bevezetett, elkezdett reformok vajon meghozzák-e a kívánt eredményeket? Nincs kételjünk afelől, hogy jól választottak, de ezt meg kell néznünk közelről, ahogy az összes kollega elmondta, ez rendkívül fontos projekt. A parlament többsége azt szeretné, hogyha ez a projekt sikerülne, de közben annyira nehéz pénzügyi kényszerítő körülményeknek vagyunk alávetve, hogy ezt meg kell tüzetesen vizsgálnunk. A közvetlen személyes kapcsolatot felvettük, sőt, megerősítettük ma, ezt köszönöm. Ezzel lezártam ezt a pontot, szerintem, kedves kollégák, mindennel foglalkoztunk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy most csak a koordinátorok maradjanak egy órára a teremben, és a Költségvetési Bizottság következő ülése november 9-én lesz Brüsszelben. Két fél nap ugyanazon a napon lesz, kilenckor kezdtünk, és 18.30-ig tartjuk az ülést. Köszönöm, ezzel az ülést berekeztem.